Miltenbrück 2015. januártól fogja felváltani, illetve őt fogja felváltani Louis Ide. A közvetlen választásokon nyerte el a mandátumot a hetes cikk értelmében. Ezt tudomásul vettük, és üdvözlöm a kollégákat az eljárási